egyőre szóló vitánkat, és rá is térhetünk azonnal a szavazásra. Először is a hat állásolás indítványról szavazunk Iránról, az emberi jogok megsértéséről irányban. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy ellenőriznünk kell. A szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? Tavares úr is nem találja a szavazókártyáját? A szavazást lezárom. Jóvá hagytuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy jóvá hagytuk, egyetértenek? Jóvá van van, jó? Akkor az egész indítványról mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. Most pedig hat állásfoglalás indítványról szavazunk Egyiptomról, kiváltképpen Allah Abdel Fattah blogger ügyéről. Közös indítványban van, név szerinti szavazás lesz, a szavazás megnyitom. Azt hiszem mindenkinek volt lehetősége szavazni. A szavazást lezárom. Elfogadva. Makovej asszony, ügyrendi kérdés? Igennel szavaztam. Kérem, jegyezze fel, nem működött a gép, de ön igennel szavazott. Kedves kollégák, hát ami a szavazást illeti, ennyi mára. Ezennel lezárom a mai ülést. A mai ülés jegyzőkönyvét jövő a következő ülés